Bonjour, good morning, bon dia. Jó reggelt kívánok! Elkezdjük az ülésünket, és azzal kezdjük, hogy először is jóvá hagyjuk a napi rendet. Nem kaptunk módosítási javaslatot, így elfogadottnak tekintjük. Rátérünk a negyedik pontra, az elnök közleményei. Szeretném tájékoztatni a ö, kollégákat, hogy Vivian Redding biztos asszony ö, megerősítette, hogy április 24. ülésünkön részt fog venni. További információ a koordinátori ülésekkel, üléssel kapcsolatos információk, illetve az ajánlások. Ezt megkapták, és amennyiben nincsen észrevételük ezzel a megkapott anyaggal kapcsolatban, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Most pedig rátérünk a hatos pontra. Ez a szavazás részhez tartozik. Úgy gondolom, hogy remélem, hogy mindenkinek megvan az elektronikus szavazókártyája. az első szavazás az európai felsőoktatási rendszerek modernizálásával kapcsolatos. Cseszkova asszony volt a jelentéstevő, és amennyiben kéri, akkor megadom neki a szót. Tisztelt elnök asszony, nagyon rövid leszek, mert ezt a kérdést már legutóbb megvitattuk a szakbizottsági ülésünk alkalmával. Szeretném elmondani, hogy a napirendi kérdésekre összpontosítottam, és éppen ezért elnézést kérek kollégáimtól, de negatív véleményt kaptam néhány kérdésre, mert az az én véleményem, hogy ez meghaladja azokat a kérdéseket, amivel a mi szakbizottságunkban kell foglalkozni. Igyekeztem belevenni olyan javasolt intézkedéseket is, amelyek lehetővé teszik, hogy összeegyeztetése kerüljön a családi élet és a szakmai élet, a munka, mert ez a legfontosabb probléma, és szeretném, hogyha a nők létszáma növekedne a tudományos területen. Köszönöm valamennyi árék jelentéstevőnek és más kollégának is a közreműködését. Köszönöm szépen Seskova asszonynak, és akkor most rátérhetünk a szavazásra. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan ellenőrizzük. Okay. Against. It's uh, uh, ultrasound 14 mellette, 13 ellene, 10-es módosító mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most rátérünk a kompromisszumos módosítókra. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elut- e, elfogadva. Huszonegyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem, mégsem. Tehát újra szavazunk, ismét megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as módosító mellette. Ugyanaz, mint a 25-ös, akkor nem is kell erről szavazni. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 15 ellene elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mell- mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ugyanaz, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 És akkor most pedig végszavazás az egész jelentésről és a módosításokról. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 29 mellette egy tartózkodás. Gratulálok Seskova asszonynak. Passamos ao ponto 7, relatório anual sobre os direitos. Következik a hetes pont, éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogi stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is. A jelentéstevő Teresa Jiménez Várió asszony, akinek meg is adom a szót. Simplemente agradecer al Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, valamint a kollégáknak, akik a módosító indítványokat beterjesztették ehhez a vélemény tervezethez. Problémánk nem volt, három kompromisszumos javaslatot készítettünk, csak nem valamennyi eh, pozitív eh, ajánlás volt, nagyon harmonikusan tudtunk együtt dolgozni, és így módon igyekeztünk ebben az éves emberjogi jelentésben bemutatni, hogy mi hogyan látjuk azokat a problémákat, amelyekkel a nők találkoznak. Természetesen nagyon sok olyan dolog van, ami nem található meg ezekben a módosítókban, de remélem legközelebb lesz módunk ez majd részletesebben megvitatni. Köszönöm, Teréza. Papadopulo Szonyi a szó. Köszönöm szépen. Két szóbeli indítványunk van, amiket szeretnék előterjeszteni a Szocialista Demokrata frakció nevében. A 25-ös és a 38-as bekezdésekhez vannak ezek eléggé későn kerültek ezek beküldésre. Sokat nem változtatnak az értelmezésen, csak egy jobb megfogalmazás. A 25-ös bekezdésben, ja később, jó, akkor majd később csak ne felejtjük el, tehát két szobelindítványunk van. Akkor most következik a szavazás. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ö, okafogyott, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös, és itt szeretné, akkor egy szóbeli indítványt tenni. Igen, az megfogalmazás szeretném javítani, tehát ahogy javasoltuk, a 25-ös a következő képen lenne, tehát a világon minden nőt támogat, akik a nők jogaiért küzdenek, különösen Dél-Arábiában, ahol most a nők küzdenek. Ez ugyanaz a megfogalmazás, és ugyanaz a tartalom, csak egy jobb megfogalmazás. Mellette ellene van? Mikrofon nélkül csak nem hallják, hogyha nem használja a mikrofont, úgyhogy kérjük a mikrofont. Tehát nincs ellenvélemény a szobelindítvány ellen, akkor most szavazunk, illetve bocsánat, mégiscsak volt ellenvélemény, akkor az eredeti szövegről besz, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette Papadopoulos asszony, önnek itt van egy szobeli módosítója. Köszönöm azt javaslom, hogy hagyjuk ki az easy, a könnyű hozzájutást a fogamzásgátláshoz és aportuszhoz. Az első része a következőképpen lett, tehát a nőknek a szexuális életüket meg kell, hogy határozhassák, többek között a fogamzásgátlás és abortusz útján is. Ezt azért mondjuk, mert egyes országokban ez könnyen megoldható, másoknál nehéz, és az easy, tehát a könnyen való hozzáférés az nem célszerű itt. Tehát van-e ellenvetés? Egy ellenvetés van, tehát akkor ezt a módosi, szóbeli módosítót nem tudjuk elfogadni, nem fogunk róla szavazni, és akkor a 38-asról az eredeti formájában szavazunk mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát a 38-asat elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyvenegyes módosító az egész módosítóról szavazzunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Másfelől pedig, a, amit itt látnak a szavazó listán, arról részről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellette ellene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 elfogadtuk, 27-en mellette, két ellenszavazat és egy tartózkodás. Gratulálok a jelentés készítőjének. Pont 8. Most pedig lássuk a nyolcadik pontot, a nők és az éghajlatváltozás. Átadom a szót. Kill Nielsen asszonynak. Köszönöm szépen, semmi fontos mondani valóm nincsen. Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a jelentést. Azt hiszem fontos volt elkezdeni, hiszen a parlamentben először fogunk foglalkozni a nem és a klímaváltozás kapcsolatával. Nagyon örülök, úgy gondolom, hogy konszenzus van közöttünk, mindenki nagyon pozitívan dolgozott, hogy javítsa a jelentés. Nagyon gazdag dokumentum jött létre. Köszönöm szépen mindenkinek, a titkárságnak is, akivel a munka nagyon pozitívan alakult. Ö, gondol. Remélem, hogy a parlament is szavazhat majd. Ö, köszönöm Ö, szépen, mondja az elnök. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes, igen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV módosítás, szóbeli módosítás mellette ellenvetés van a szóbeli ellen. Rendben, akkor nem kerül rá sor. Tehát Szavazunk a szóbeli módosítóról mellette ellen elfogadva. szóbeli módosító az M szakbizottságtól mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Hármas módosító szóbeli mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás fogadva. MV 5-ös. Nem. 31-es. Ellene. Tartózkodás elfogadva. NV 16 mellett ellene elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV 21 szóval módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es NV nem. Helyesbitek. Négyes. Elnézést kérek. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as Endri mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV2 mellett ellen elfogadva. Nem, a 12-es oka fogyott. És a 2-es elfogadva. 42-es mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ezt ellenőrizzük, elektronikus szavazással megnyitom. Elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es Envi. 14-es Envi mellette ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös Envi mellette ellen tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 10 szobeli módosítóval van-e ellenvetés? Nincsen ellenvetés, akkor szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es MV. Nem. Okafogyott. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellett ellene elutasítva. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum egy mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadva. Tizenegyes mellette ellen tartózkodás. Elfogadva. Tizenkettes mellette ellen tartózkodás. Elfogadva. Tizenhármas mellette ellen tartózkodás elfogadva. tizennégyes mellette ellen tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellenne elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a ő módosított jelentésre szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 mellette, senki ellene 5 tartózkodás. Gratulálok! a jelentéstevőnek. Egy pillanat türelmet kérek. Szót kértek. Ügyrendi kérdés. Szeretném, hogy az elnök valamit tisztázna. A férfiak és nők egyenlősége kapcsolatban A 72 75-ös módosítókig szeretném ö, tudni, hogyha a törlést akkor ö, tudom ö, tar, ö, tudom támogatni, ö, hogyha ö, a kölcsönös elismerés mellett vagy. Tehát a kölcsönös elismerést ö, azt ö, akkor az azonos neműek által alkotott családot ahhoz támogatnom vagy elleneznem kell. Szeretném, hogyha az elnök ezt pontosítaná.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 Marina. Marina. Hogyha mellette szavazol a szövegnek, hogyha támogatod a szöveget, akkor a módosítók ellen kell szavaznod. Tökéletes. Okay. Um, pont 9, igualdade kilencedik napi rendi pont a nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban. Sofia Intfeld előadó. Meg is kapja a szót. Nincs sok mondani valóm ezzel kapcsolatban, elnök asszony. Köszönöm az ennyi jelentéstevőknek a támogatást. Azt hiszem, hogy rögtön szavazhatunk is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ne Csaba kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, még a szavazás előtt. A 155-ös módosított, a hármas kompromisszumon bevették. Én szerettem volna, hogyha külön van, és most is ezt kérem, hogy külön lehessen erről szavazni. We me. Vamos então passar à votação. Rendben, akkor szavazunk erről a jelentésről. A 64-es módosítóval kezdjük mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 62-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. 60-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Úgy tűnik. Ellenőrizzük elektronikusan? Igen, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nagy többséggel. 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadva úgy tűnik, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva 66-os mellette ellene hatvanötös igen, 65-ösről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan? Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 72-es, 73-as, 54-es, 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetvenhetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Úgy tűnik, de elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 92-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 94-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem elfogadva, de ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. 104-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum ki van mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. A tízes kompromisszumról van szó. Lezárom. Elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás azt hiszem ugyanaz a többség van. Most pedig áttérünk a 12-es kompromisszumra mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 120-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva 122-es, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 123 os mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 124-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 129-es mellette ellene. Nem, a 130-as következik. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Elutasítva. 131-es mellette. Nem. Kezdjük a 129-essel mellette, ellene. Elutasítva a 131-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 132-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 133-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es mellett ellen elfogadva, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük elektronikusan. Egyesek nem tették fel ugyanis a kezüket, ezért kell ellenőrizni. Mindenki szavazott. 140-esről van szó. Foi aprovada e 143 e a favor 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 143-as. Elutasítottuk. 142-es mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség, elutasítottuk 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 mellette, vagy 151-est ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 Ezről nem is kell szavaznunk. 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155 mellette elfogadtuk, illetve mellette elnézés, mondják ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodás. Hát elektronikusan ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ...169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük. Lezártam a szavazást elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette ellene elfogadtuk. 190 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. E, jó, ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 191 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette, ellenőrizzük eh, elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, de jobb, hogyha elektronikusan ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, tényleg elutasítottuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 200-as és 201-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, nézzük meg. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 201 mellette, ellene Elutasítottuk, de nézzük meg elektronikusan, ellenőrizzük. Kettő nulla kettes, kétszáz kettes. Meg kell ismételnünk ezt a szavazást, szavazzunk ismét 202-esről. 202-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 205-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 204 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 207 és 211-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 208 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 210 mellette, ellene, elutasítottuk. 209 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 212 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 215 és 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 217 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 221 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 222 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 223 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 224 ellenőrizzük a 223-at. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Kettő huszonnégy mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Nézzük meg. Azt hiszem elfogadtuk. Igen. Igen, valóban elfogadtuk. 2.25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 226, 227, 228 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 230 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 231 mellette. Rendben van, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Senki nem emelte fel a kezét, a néppártiak körében. 231 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 232 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizzük inkább. Tehát a 232-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 236 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette. 1 A, 1 A, 1 A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egy b kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Rendben van, a 19-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3-as kompromisszum. Mellette. harmadik hármas kompromisszum a 151-es nélkül, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most szavazunk a 151-esről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás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 tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. 52-est ellenőrizzük. 52-est. Öt, eh, kijavítja magát az elnök, azt mondja, 55-öst ellenőrizzük. 55-öst. Elutasítottuk. 57-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük. Négyest. Négyes módosított. Mindenki szavazott négyes. Elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Elfogadtuk, igen. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És megint csak szavazunk a módosított állásfoglalásról. Megnyitom a végszavazást. elfogadtuk, 16 igen, 7 nem, 5 tartózkodással. Gratulálok az előadónak. Thank you. Vamos passar à votação. Menjünk tovább. Most eh, szavazunk a tízes eh, pontról, kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégia, a cím. Nem volt fordítás angolra? Akkor megismétlem, tehát a tizedik pont címe a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégia. Szavazunk most erről a pontról. Az előadónk nincs jelen, ezért már is rátérünk a szavazásra. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, Itt valószínűleg szeretik módosítani. Ha hatosról szavazunk, az azt jelenti, hogy a nők részére lehet csökkenteni a biztosítási díjakat. Nekünk nőgyi bizottságnak támogatnunk kell a nőket. Érti a felvetésemet? Igen, de most itt nem tudunk vitát lefolytatni. Csak szeretem volna erre felhívni a figyelmet, hogyha itt egy hiba történt. Folytatjuk akkor a szavazást. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. és ezzel lezártuk a szavazást. Oké. Okay. Passamos ao ponto 11 da nossa ordem. Akkor most rátérünk a napi rend 11. pontjára. A férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkájáért egyenlő díjazás biztosító elv alkalmazása a téma. Bauer asszony terje, készítette a jelentést, neki adom meg a szót. Thank you so much. As you know, Köszönöm szépen, mint uh, tudják a kezdeményezés uh, 10 kollégától, fiatal uh, képviselő nőtől származik, akik azt kérték, hogy ezt a jelentést ismételten iktassuk be az elképzelés az volt, hogy ugyanazt a jelentést terjesztjük elő, de ez nem volt lehetséges, mert a jogi környezet teljes mértékben megváltozott időközben. és a régi 27-ek eh, irányelve helyett most az új átalakítás eh, kellett figyelembe vennünk. Tehát ez volt az a, az ok, amely miatt ezt a jelentést részben, teljes mértékben átdolgoztuk. Meg kell említeni azt is, hogy lényegesen nem változtak az egyenlő bérre, egyenlő javadalmazásra vonatkozó szabályok. értékelése került az is, hogy milyen mértékben valósul ez meg. Amennyire tudom, eddig nem készült ilyen tanulmány. A tanulmány az hamarosan napvilágot fog látni. Ugyanakkor másfelől egy jogi szakértőkkel konzultáltunk, akik rámutattak arra, hogy a legtöbb tagállamban még csak a jogszabályok sem változtak, mert nem voltak lényegi választások, csak a javadalmazás a fizetésnek az értelmezése, a fogalmazása, illetve az Európai Unió Bíróságának ítéletei kerültek figyelembevételre. Tehát most teljesen új számok vannak előttünk, és módosítanunk kell a jelentést, mert az új számadatok alapján, amelyek a közelmúltban jel- kap- kerültek nyilvánosságra, 16,4% az eltérés az Európai Unióban, 1,9 Lengyelországban, egészen 25,5% Ausztriában. Tehát ez a különbségeknek a szórodása. Valószínűleg újra vissza kellene térnünk a jelentéshez, és napra készé kellene tenni a számadatokat. Mindenképpen el kell mondani, és nagyon fontosnak tűnik, hogy ezek a számadatok az egységes módszertan alapján kerültek begyűjtésre, ami korábban nem így volt. Az elmúlt két-három év folyamán voltak megbízható adataink, amelyek összehasonlíthatóak. Az adatok, a számadatok az órabér alapján készültek, tehát az átlagot mérik. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a különbségnek a fele az megmagyarázható a tapasztalati idővel, a gyakorlati idővel, az oktatási, végzettségi különbségekkel, ami ö, tulajdonképpen jogos ö, különbség. Az értékelés azt mutatja, hogy a ö, különbségeknek a, más, a fele az pedig nem magyarázható, tehát az az a rész, ami a diszkrimináció következménye. A fő kérdés számunkra, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ilyen régi jogszabály esetében is még mindig e- ilyen óriási különbségek vannak. A ugyanaz a kérdés vetődik fel, amit már korábban is feltettünk 2008-ban az akkori jelentésünkben, mit tudunk tenni, mert nem tudunk mindent megváltoztatni, ami a különbségeket kiváltja. Tehát például a horizontális és vertikális szegregációt nem tudjuk kiküszöbölni a munkaerőpiacon, de mi tudunk a jogszabályokon változtatni a jó gyakorlat felhasználásával. Azt tudom elmondani, a legutóbbi jelentésben nagyon sok jó gyakorlat volt a különböző tagállamoktól, és amit megpróbáltunk beépíteni, egy, ami egy új megközelítés ebben a jelentésben, hogy összegyűjtjük ezeket a különböző gyakorlatokat, és megpróbáljuk amennyire lehet átfogóvá tenni európai szinten. Szükségünk van, amire szükségünk van, az a nagyobb átláthatóság és a nyilvánosan hozzáférhető ö, bérrendszerek, és meg kell próbálnunk erősíteni a jogszabályok hatékonyságát valamilyen szankcióval. Nem csak arról van szó, hogy szankció a szankció kedvéért, vagy hogy előnyöket biztosítsunk abban az esetben, amikor ez például amikor nem tartják be az egyenlő bérezést. Ez jelenleg a helyzet, és amennyire tudom, a módosítási határidő az március 12-e. Várjuk a módosítókat és a kollégáknak a hozzájárulását is, akik a tagállami parlamentekben dolgoznak, és várjuk az önök közreműködését is. Esetleg még egy észrevételt ha szabad. Feltételezzük, hogy a bizottság előállhat jogszabálymódosítási javaslattal, az átdolgozásban ez azt jelenti, hogy a bizottságnak a végrehajtásról szóló jelentését el kell készíteni, és amennyiben szükséges, akkor további módosítókat kell tennie 2013-ban. Február 13-a ennek a határideje 2013-ban. Tehát tulajdonképpen nem kérünk lehetetlent a bizottságtól, mert a bizottságnak így is úgy is foglalkoznia kell ezzel az irányelvel, és az az érzésem, hogy a legfőbb kérdés az az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy hatékonyan kerüljenek alkalmazásra a jogszabályok. Ez az igazi kérdés. Tudom, hogy lehetetlen minden kérdésre választ találni, és jogszabályjal nem oldható meg minden, de ezek az eszközök vannak a kezünkben, és mi igyekszünk a lehető legtöbbet elérni ezzel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bauer asszony! Zimmer asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a foglalkoztatási szakbizottság előadója ként most elmondhatom a véleményemet, és összefoglalom, hogy mire szeretnénk mi koncentrálni. Az világos, hogy a foglalkoztatási bizottságban elsősorban azt támogatjuk, hogy nagyobb nyomást fejtsünk ki a bizottságra, az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy a már 2008-ban megfelelő állásfoglalásban, az Európai Parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott követelmények megvalósuljanak, és az ennek érdekében szükséges lépéseket tegyék meg, hogy a tagállamok valóban hatékonyan végrehajtsák a jogszabályokat, és ezzel csökkenjen végre a nemek közötti bérszakadék. A Nőügyi Szakbizottság megközelítését támogatjuk. Úgy értelmezzük, hogy itt nem valami teljesen újat akartak most letenni az asztalra, hanem arra kell jobban koncentrálni, amit korábban is követeltünk. Ezt kell aktualizálni és újra vita tárgyává tenni egy állásfoglalás tervezetet a mi szakbizottságunk is megkapott és 140 módosító indítványt nyújtottak be ehhez a határidőig. Ekközött vannak eh, itt a nőgyi beli tagok által benyújtott módosítók is, tehát szerintem nagyon párhuzamosan tudunk egymással dolgozni. Meg fogom nézni, hogy eh, hogyan lehet majd kompromisszumokká összedolgozni a módosítókat, hogy az önök jelentésének és a mi véleményünknek a struktúrája összhangban legyen, és eh, konkrét támogatást adjunk így eh, ahhoz eh, a végleges jelentéshez, amit a parlament majd elfogad. A Barraszony számokat említett, 2010-es eh, számok, ezeket is még be kell dolgoznunk a szövegbe, hiszen még régebbi statisztikai adatokkal dolgoztatunk, de ez az alapálláson nem változtat itt a Bauerasszony jelentésének a tervezetét ugye még egyszer elolvastam, és elmondhatom, egy irányba megyünk, nincsenek jelentős különbségek, talán egy-két ponton lehet valamit pontosítani, finomítani, de egyébként és a foglalkoztatási bizottság is egyetért a jelentéssel. Obrigada, Sra. Zimmer. Agradeço a sua participação enquanto... Köszönöm szépen, Zimmer asszony. Nagyon köszönöm a részvételét, hogy a Foglalkoztatási Bizottság véleményét előterjesztette. Eszkobá asszonynak adom meg a szót. Děkuji, paní předsedkyně. Ten překlad byl trochu pomalejší, takže než jsem slyšela své jméno, tak Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Nagyon érdekel engem ez a téma. Ez az egyik ok, amiért elsősorban a nőgyi bizottságban kívántam dolgozni, és kicsit több időt is fordítok erre, mint ez szokásos. A Cseh köztársaság az egyik olyan tagállam, ahol a bérezési különbség a legnagyobbak közé tartozik Európában. Az Eurostat szerint a mi országunkban majdnem 26% ez a különbség, ami azt jelenti, hogy e statisztika szerint Csehországban a nők 26%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Ennek természetesen sok oka van, az egyiket említeném csak ezek közül. Úgy gondolom, hogy az egyik oka ennek az, hogy megszakítják a karrierjüket, vagy a családi okok miatt részmunkaiban dolgoznak egy ideig mindenképpen olyan keretet és olyan feltételeket kell ö, teremtenünk, ahol a nők és az apák is a családi életet és a munkát összetudják -e egyeztetni. Ezért nagyon fontos a családpolitika és a foglalkoztatáspolitika is az egyes tagállamokban. A munka és a családi élet összeegyeztetése ö, nagyon fontos ahhoz, hogy a nők nagyobb kiesés nélkül tudjanak dolgozni. Minél nagyobb valakinek a karrierjében a hossz a kiesés, annál rosszabbak a fizetési kilátásai, és annak kevésbé van valószínűsége, hogy olyan jó bérezést tud elérni, mint a férfiak, miután visszatér a szabadságról. Na most az ajánlásokat illetően a az előterjesztett jelentéshez vannak javaslataink. Először is az első ponthoz a definícióban egyetértek, hogy amikor a bérkülönbségeket értékeljük, akkor nem lehet kizárólag a bruttó órabért tekinteni. E, ez csak a, a nettó átlagbér nem elegendő, hogyha a férfiak és nők bérkülönbségét akarjuk tanulmányozni a férfiak nők közötti különbségeket úgy kell vizsgálnunk, hogy vizsgáljuk az ágazati különbségeket is, és ágazatonként vizsgáljuk meg. Például például a vállalatok vállalatvezetésben Eh, nyilvánvaló, hogy egy olyan vállalatnál, ahol jól mennek a dolgok, jobb eh, fizetéseket tud adni. Egy olyan vállalat, amelyik a csőd szélén táncol, nyilván nem fog annyit adni a eh, dolgozóinak. Ezért nem lehet csak az átlagadatokat értelmezni. Tudom azt is, hogy értékelnünk kell a dolgozóknak az egyéni hozzájárulását is a vállalathoz, a szaktudásukat, képességeiket, amik megkülönböztetik őket egymástól. Hát véleményem szerint bérdiszkriminációról csak akkor beszélhetünk, hogyha két különböző nemű személy e, ugyanazt a munkát végzi, ugyanolyan minőségben, ugyanannyit ad a vállalatnak, ugyanolyan képzettségük, végzettségük van, és mégis különbség van a bérezésben. Ekkor beszélhetünk ö, diszkriminációra épülő bérkülönbségről. A második, harmadik pont szerintem rendkívül problémás azt javasoljuk, hogy rendszeresen kerüljenek ellenőrzésre a vállalatoknak a rendszerei. Ha ezt rákényszerítjük a vállalatokra, hogy információkat adjanak a vállalati eredményekről, mert alapvetően a közepes méretű vállalatok, ne is említsük a kicsiket, ez rendkívül nagy administratív terhet jelent. Egy külön szemét kell arra felvenniük, aki ezt rendszeresen elvégzi, ezt az értékelést, ezt a figyelemmel kísérést végzi. Ez még egyszer mondom, rendkívül nagy teher a nagyon sok esetben igen kis vállalatok számára. A másik a 2-4-es pont hogyha a munkáltatóknak bérstatisztikákat kell adniuk nemekre lebontva, akkor biztosnak kell lennünk abban, hogy az adatvédelem megvalósul, és hogy ezek az értékelések teljes mértékben ö, anonimek lesznek. Az ötös ponttal kapcsolatban azt mondjuk, hogy nagyon átlátható kell, hogy legyen a bérstruktúra a bónuszok és egyéb juttatások tekintetében is, amelyek a javadalmazási rendszer részeit képezik. Ezt el tudom képzelni az állami szektorban, ahol egy nyilvános bértábla alapján kapják a javadalmazásokat a dolgozók, és abban a bónuszok és egyéb, egyéb jutatások is szerepelnek. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy ilyen bónuszokat és egyebeket nyilvánosságra kelljen hozniuk a magánvállalatoknak is, olyan dolgozók esetében, akik különböző módon járulnak hozzá a vállalat sikerességéhez. És végül a három egyes ponttal kapcsolatban kétségeim vannak a tekintetben, hogy ilyen táblázat mechanizmus az valóban összehasonlíthatóságot és átláthatóságot fog hozni. Az olyan objektív elemek, mint a nyelvtudás, a szakképzettség, a végzettség, ezek is az úgynevezett soft skillek, a puha képességek, amikor a HR részleg kiválasztja a dolgozókat, ezek nagyon fontos szerepet játszik ezen képességek értékelésében. Hát inkább talán olyan aspektusokra kellene koncentrálni, ami azonos ö, munkakörülményeket és lehetőségeket teremt a nők számára, mint hogy ezt már az előbb említettem illetve hogy harmonizálni tudják a családi és a munka, a családi életet és a munkát, és ne csorbuljanak azok a kiváltságok, amit egy nő kap, amikor családot alapít. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy támogassuk a nőknek a karrier választását, és legyek hozunk létre olyan körülményeket, hogy a nők és választhassanak olyan ö, munkát, ahol egyelőre a férfiak dominálnak. Köszönöm szépen a figyelmet, néhány módosítót fogok benyújtani. Köszönöm szépen Sekovasszony és Papadopoulos asszonynak adom meg a szót. Rita Thompson helyett szólok, mert ő az árnyék jelentéstevője az SND frakciónak, és most nem tud itt lenni, viszont itt hagyta a feljegyzéseit. És nagyon örülök, hogy ez a téma napirendre került, ez fontos, mert ha emlékszünk, a bizottság kampánya 2010-ben zászlóra tűzte az egyenlő bér, egyenlő, munkaegyenlő bér témát, viszont ez még mindig nem valósul meg, a nemek szerinti megkülönböztetés van. Az azonos értékű munkáért azonos bér, és ez mindenképpen pontosítani kell, hogy mit értünk egyenlő bér alatt, illetve egyenlő értékű munkát, munkán nemzet, és ezt úgy kell megfogalmazni, hogy a nemzeti bíróságok ezt tudják alkalmazni. Az ILO a százas egyezményben már foglalkozott ezzel a témával, és 2011-ben is egy anyagot adott ki az azonos munkáért, azonos bért címmel. Hogyan tudjuk ezt elérni? A tanács és a bizottság hangsúlyozta, hogy a feleknek és a, a munkaerőpiacnak eszközökre van szükségük ahhoz, hogy ezzel a feladattal megküzdenek. Beta Thompson asszony azt javasolja, hogy ezt a jelentést bővítsük ki a definíciókkal, ami az egyenlő értékű munkát, az egyéb kvalifikációk, fizikai követelmények, és az anyagi eszközök is kerüljenek figyelembevételre. Ez mind részét képezik az értékelő rendszereknek, amit nagyon sok országban használnak. Tehát nyilvánvaló, hogy egy megfelelő keretre van szükségünk, és egy holisztikus megközelítésre, annak biztosítása érdekében, hogy az egyenlő bér, egyenlő értékű munkáért valóban megvalósuljon és szűküljön a férfiak nők közötti bérkülönbségek. Köszönöm. Obrigada. a Köszönöm szépen, Zuber asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék felvetni néhány kérdést. Először is szeretném elmondani, hogy ezek a jelentés az egyik legfontosabb, vagy mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen ebben a szakbizottságban különböző indít, módosító indítványokat szeretnék beterjeszteni, Én szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány véleményt elmondjak az egy, a bír különbségekkel kapcsolatban. Először is el kell mondani, hogy nekünk nagyon fontos lenne, hogy konkrét, konkrétabbakká tegyük a definíciókat. Például, amennyire lehetséges, az egyenlőtlen bér egyenlőtlenséget használjuk a bérkülönbség helyett ez egy szemantikai kérdésnek tűnhet, de a ö, ö, különbség az egy valóság, de az egyenlőtlenség koncepció, az egyenlő, bér egyenlőtlenség egy sokkal jobb megfogalmazása, leírása a valóságnak, mert valójában egyenlőtlenség van, aminek a nők az áldozatai. Tehát, hogyha jobban rá akarjuk irányítani a figyelmet, akkor bér egyenlőtlenségekről kellene beszélni. Másik dolog, ami fontosnak tűnik, hogy el kell mélyíteni az egyenlő bér, egyenlő értékű munkáért. Ezek nem azonos fogalmak, és ugyanakkor mégis azonos értékűek, tehát ismerjük a valóságot, vannak olyan szakmák, amelyek erősen elnői esedettek, és ezek alacsonyabb bérszínvonalat képviselnek. Például a ö, szupermarketekben, az ABC áruházakban a nők árolják a halat, és a férfiak a húst, legalábbis Portugáliában ez így van, és ez mi nem, nem is kapnak azonos bért. Egyébként nagyon jelentősek lehetnek a bérkülönbségek, legalábbis a mi hazánkban és a termelő folyamatban is. Kicsit túl konkrét vagyok talán, de azt hiszem, hogy mindezekkel a kérdésekkel konkrétan kell foglalkozni, hogyha a valóságot akarjuk megfogni. Például, egy másik példa, például a konzervgyárakban a nők azok, akik megtöltik a konzerves dobozokat, és sokkal kevesebbet fizetnek nekik, mint azoknak, akik a készítményt állítják elő, ami aztán a dobozba kerül. Tehát ez az, amit jól le kell írni és meg kell értetni. Itt egy nyilvánvalóan tájékoztató munkára van szükség, és szükség van megfelelő mutatókra is. Fel kell kelteni a közvélemény figyelmét, és ez ehhez szükséges az ellenőrző munka, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelően alkalmazzák-e a jogszabályokat. És természetesen a munkáltatókat is érzékenyé kell tenni e kérdés iránt. Véleményünk szerint a munkáltatók nem alkalmazzák az béregyenlőséget különböző okok miatt, többek között azért is, mert egyszerűen diszkriminációs magatartást folytatnak gazdasági okok miatt. A lehető legnagyobb nyerességre törekednek, ezért diszkriminálni is hajlandók. Vannak egyéb aspektusok is, amelyek a bérezést érintik. Itt vannak például az anyaság kérdése. Az összes teljesítménnyel járó juttatás, javadalmazás, különösen az állami szektorban jelentős különbségeket idéz elő férfiak és nők között. És egy másik kérdéssel zárnám, ami szintén nagyon fontos. Szerintem nem lehet különvizsgálni a bér egyenlőtlenségek csökkenését és a dolgozóik, a munkavállalóik jogait, például a kollektív szerződések tárgyalását nem lehet külön választani. Ez egyszerűen munkatörvénykönyv kérdése, és azt tapasztaljuk, hogy a munkatörvénykönyvnek egyes módosításai megváltoztatják, illetve megkérdőjelezik a béregyenlőséget például a bérhez való jogot, és ebből egy valódi diszkrimináció jön létre. Tehát mindez közvetlenül érinti a munkavállalókat, és többek között azt is, hogy kollektív szerződéshez legyen joguk. Köszönöm, és átadom a szót. Tänan, proua juhataja. Ma katsuks rääkida lühe- Megpróbálok röviden hozzászólni, mert sok minden már elhangzott. Nem tudjuk a horizontális és vertikális szegregációt megváltoztatni, ezért inkább arra figyelnék oda, hogy azonos bért kapjon azonos vagy egyenlőértékű hasonló munkáért. Ez a szöveg nem alkalmas arra, hogy a horizontális vertikális szegregációt megváltoztassa. Legalábbis a következő évtizedekben valószínűleg ez lehetetlen lesz. De meg kell próbálnunk kevésbé absztraktá tenni ezt a témát. Olyan helyzet szükséges, amikor minden tagállam kap ö, iránymutatást, hogy átlátható, összehasonlítható legyen, hogy a hasonló értékű munkáért hasonló díjazást kaphassanak. Szeretnék az átláthatóságra kitérni. Sok országban teljesen átlátható. Vannak olyan országok, ahol nem. Ezért nagyon fontos foglalkozni ezzel a helyzettel nincs elég információnk. Egyes tagállamokban az adatvédelmi követelmények túlzottak, és akadályt képeznek, ezért nem kaphatunk megfelelő információt. Ezért kell ezzel a helyzettel foglalkozni. Szintén elhangzott, hogy kisebb vállalatoknál nehéz ö, újabb terheket róni rájuk. Tényleg az administratív terhek ö, nőhetnek, és a kisvállalatoknak nincs megfelelő humán erőforrása, hogy ezzel foglalkozzék. Ez ö, azt jelenti, hogy azt kellene kérnünk, hogy minden tagállamban a közhatóságok figyeljenek oda, monitorozzák ezt a helyzetet. Ez 27 tagállamot jelentene, és az alapjogok tiszteletben tartását és ellenőrzését. Márpedig a díjazás nagyon fontos munka jogi kérdés. Hogyha ezt az űrt még nem töltötték be, akkor ezt meg kell tenni. Ö, Bauer asszony azt is mondta, ö, hogy ö, csökkenés ö, volt. De ö, talán nem ö, minden tagállam adta meg a megfelelő adatot. Ö, ezért elképzelhető, hogy csökkent a, az eltérés a statisztika szerint pedig valójában csak nőtt a különbség. Időben be kell nyújtsák a tagállamok a statisztikai információt. Ez is fontos. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek. Szeretnék emlékeztetni egy érdekes elemre az USA-ban történt, amikor módosították a ö, jogszabályokat. Ledbever asszony, amikor nyugdíjba ment, arra a megállapításra jutott, hogy 15%-kal kisebb fizetést kapott, mint a kollégái egyelő munkáért. Úgy gondolta, hogy ez óriás igazságtalanság, ezért a bírósághoz fordult, és nyert. Kompenzációt kapott, és így módosították az amerikai jogszabályokat. eme nőre emlékezve, aki nem fogadta el az igazságtalanságot, új szabályok születtek Obama elnök hivatali ideje alatt, és e, e hölgy nevét viselik. Most sokkal kedvezőbb a jogszabály a ö, bérezésbeli eltérés ellen alkalmas, hogy ö, ö, fellépjünk. A bizottság ö, képviselője kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bauer asszonynak a fontos kezdeményezés. Mint tudják, a önelközti bérezési eltérés a foglalkozás nagyon fontos a bizottság számára is, mint téma. Ez egyik prioritás az ezeken 2010-15-ös időszakban. Nagy érdeklődéssel hallgattuk az előadókat. Mindannyian ö, arra juthatunk, hogy ez egy fontos probléma. Emészthető, olvasható formában kell ezt megfogalmazni a polgárok és a tagállamok számára. Sajnos azonban nem tudjuk egyszerűen megoldani ezt a problémát. Különböző szinteken kell foglalkozni vele, és különböző szereplőket kell bevonni. Az egyenlő díjazás elve nem új, már a legkorábbi szerződésekben is megvan most az átdolgozott irányelvben is megvan papíron, az összes tagállam azt mondja, hogy nem lehet fizetésben egy diszkrimináció. Csak hogy ha eltérünk a, pa, a papír helyett, a ö, valóságot nézzük, és a statisztikákat nézzük, ami még mindig nem biztos, hogy megbízható, akkor látjuk, hogy probléma van, és ezzel foglalkozni kell. A mi ö, mi magunk is készen állunk foglalkozni a problémával, és fel is léptünk. Szeretnék beszámolni erről önöknek. Mint mondtam korábban, az elv megvan papíron, és a bizottság fontosan monitorozni fogja, hogy a gyakorlatban ezt hogyan alkalmazák. Bauer asszony mondta, hogy 2013-ban a bizottság be fog mutatni egy jelentést az átdolgozott irányelv alkalmazásáról, és meg fogja vizsgálni, hogy a gyakorlatban hogyan valósultak meg a célok. Az egyik elem az, hogy ö, ő sok nő más rendszerben dolgozik, például részmunkaidban, és ott még nagyobb a bérezési eltérés. Eurostat pontosítja a statisztikáit. További megkülönböztetés lesz a teljes és részmunkaidő között. A bizottság 2011-ben egy tanulmányt végzett a hogy milyen jogalkotás és egyéb akciók tudnák csökkenteni a bérezésbeli eltérést. További fontos aspektus a tudatosságra ébresztés arról, hogy bérezési különbség van. 2009-ben kezdte a bizottság a bérezési különbség információs kampányt, és május másodikán újabb kampányra kerül sor. Egyes tagállamokban már léteznek jó gyakorlatok. Fontos megismerni ezeket is. Megpróbáljuk ezt a, az internetes honlapunkon is a jó gyakorlatokat. Megpróbálunk segíteni a vállalatoknak abban, hogy bemutassuk a vészterületek megszüntetése milyen pozitív eredmények költségekkel jár. Itt nem csak alapjogról van szó, hanem a cégeket meg kell győzni arról, hogy ez üzletileg is megéri. Ö, azt hiszem, ö, hogy ö, ha ősszel elkezdjük a munkát, 2013-ban folytatjuk, ö, a vállalatokat tudjuk ö, befesni. Köszönjük szépen Bavar asszonynak a nagyon fontos kezdeményezést, és ö, várjuk a véglegesítését a jelentésnek. Most pedig Bavar asszonyi a szó. Thank you. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. Szeretnék rávilágítani néhány kérdésre, amely felmerült Cseszková asszony arról ö, szólt, hogy a ö, KKV-k terhei milyenek lesznek. Ö, ne felejtjük el, ö, hogy ö, adót kell fizetni a bérek után. Tehát nem lenne akkora teher évente egyszer egy ilyen átákintést készíteni. Ami az adatvédelmet illeti, úgy gondolom, nem ö, szükséges ilyen jellegű névvel ellátott statisztika, tehát én itt nem látok problémát. Természetesen lehetnek más helyzetek is, amikor más a hatékonysága a munkának dolgozónként. De biztos vagyok benne, hogy a határvonal nem a nők és a férfiak között van. a nagy számok törvény alapján kizár dolog, hogy a határvonal ekkora különbséghez vezetne, és indokolt lenne a nők ilyen diszkriminációja. Valóban, el kell gondolkoznunk azon, mekkora legyen az a vállalat, amely ilyet megcélzunk. De bizottság kiket vonjon be ebbe az új kezdeményezésbe vagy tervezetbe. Ez vita kérdése. Tudomásom szerint Németország, Ausztria ilyen gyakorlattal rendelkezik, és ezzel foglalkoztatott a határ. Ezt 500-ra szeretnék csökkenteni. A mi javaslatunkban 100 szerepel, azzal a feltétele, hogy legalább 10%-a az alkalmazottaknak nő legyen. De hát ez mind vita témája. Ami a meghatározást illeti, lehet javítani. Azt a meghatározást alkalmazzuk, amely az átdolgozott változatban van, és amelyet már a jogszabályok javítottak. Ami a statisztikát illeti, néha én magam is komolyan kételkedem a statisztikában. Úgy gondolni, hogy ilyen csoda történjék, mint Lengyelországban, hogy a bérszakadék 10%-ról 1,9%-ra csökkenjen egy év alatt, hát ez tényleg csoda lenne. De hát nincs más, mint hivatalos statisztika. Nincs más lehetőségünk. Erre kell támaszkodnunk ami a munkakörülményekkel kapcsolatos jogszabályokat illeti. Minden munkatörvénykönyvben szerepel az egyenlő munkáért egyenlő díjazás elve. Természetesen erre gondolnunk kell. ami a közhatóságok általi monitoringot illeti, ez minden országban létezik. Ö, munkafelügyelet vagy hasonló minden országban létezik. Biztos vagyok benne, hogy a statisztika ö, hozzáférhető. A vitában elhangzott, hogy a rövidebb munkaidő ö, hogyan hat ki erre a kérdésre. Ne felejtsük el, hogy a statisztikát órára számolják, hogyha rész foglalkozás van, az nem úgy számítódik, mint teljes munkaidő, hanem munkaóránként súlyozva. Nos, ennyi. Köszönöm szépen a bizottságnak. Remélem hogy mielőtt a végére érünk a jelentés eljárásának, az ő jelentésük is rendelkezésre áll. Köszönöm az Európai Bizottságnak, tehát és a titkárságnak a segítséget. Várom a módosítókat a kollégáktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosító benyújtásának határideje, mint ahogy Bauer asszony mondta, március 12. És a szavazásra a szakbizottságban április 23-án kerül sor. Plenárison pedig a májusi ülésen. Most pedig azt javaslom, hogy térjük át a következő pontra 12, A 12. pontra Boszkurt asszony jelentése. A török nő kilátásai 2020-ig átadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy ez az ülés létrejöhetett, mint tudják a módosítókról való vitát el kellett halasztani, mert a FAM szakbizottság delegációja elment múlt héten Törökországba, hogy megnézzük, mi a legfrissebb helyzet. És ez nagyon hasznos is volt, hogyha szabad, akkor néhány szót szólok arról, hogy ö, mit tártunk fel a múlt héten. Nagyon jó delegációs út volt, kedves kollégám Bauer asszony elnöklete alatt sok NGO-val találkoztunk, családügyi miniszterrel, igazságügyi miniszterrel, EU ügyek miniszterével, a török parlamenttel, a ö, ö, nemeközi egyenlőség szakbizottsággal és az EU törökország bizottsággal. Az ankarai főügyészségre is elmentünk, amely, eh, ahol is június óta van egy külön iroda, amely a családon belüli erőszakkal foglalkozik. Nagyon jó alapos felmérés tudtunk végezni a helyzetről, hogy milyen Törökországban a nők helyzete. Nos, hogyha azt nézzük, hogy a múlt héten mi derítettünk ki. Nos, nagyon fontos téma a török politikában. A nők külön egyének, és demokrácia nem lehet a nők nélkül. Ezt sikerült elérni, mint felfogást. Most új alkotmányozási folyamat van, a nők jogait sokkal inkább figyelembe veszik az új alkotmányban a nők kérdését a pozitív renden szerepeltetik. Ez egy új kezdeményezés az Európai Bizottság részéről Törökországgal együtt, és csak kérdést megvizsgálnak. Most nehéz helyzetben vagyunk, mert egyes fejezetekkel kapcsolatban leálltak a tárgyalások a pozitív rend lehetővé teszi, hogy másként foglalkozunk a kérdéssel, és megmutassuk, hogy szerintünk ez prioritás. Természetesen a tolerancia ö, ö, megszüntetése nagyon fontos ö, szerintünk a ö, családon belüli erőszakok esetén. A látogatás alatt új betekintést kaptunk a legfrissebb ö, fejleményekbe, ö, például a, az ankarai legfőbb ügyőség új irodájának hála. Minden esetben azt hiszem, hogy ö, a ö, nők pozitív megközelítése történt meg, külön helyzetnek veszik azt, amikor a nő férjezett, és azt a helyzetet, amikor a nőnek a barátja követel erőszakot. Olyan Na nagy szeretném foglalkozni, ami nincs benne a jelentésben. Az, hogy a pozitív agendán előkelő helyen szerepeljen a nők kérdése. Az Európai Unió még nem véglegesítette ezt a pozitív napirendet. Új törvényjavaslatok vannak, például a nőknek nyújt, nőket szolgáló otthonokról. Ez egyben belügyi igazságügyi kérdés is. Törökországban és egyes más országokban eltérő a helyzet. Gyakran megesik, hogy a törvényt úgy küldik el a parlamentbe, hogy nem konzultálnak azzal a minisztériummal, amely a nők jogaiért felelős. Minden olyan törvény, amely kitér a nők jogaira, az egyenlőségre, szerintem el kell kerüljön a nők jogaiért felelős minisztériumba, hogy véleményt tudjanak mondani róla. További megjegyzésem, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások Törökországgal, már nem sok fejezet van nyitva, de a 19-es nyitva van. Sok fejezettel kapcsolatban már leállt a tárgyalás. És itt a szolid, szociális politikáról van szó. Amikor szociális politikáról beszélünk, akkor a nők jogairól is beszélünk, az egyenlőségről. Ez a fejezet nyitott, és ezt nagyon jól fel lehet használni a tárgyalások során arra, hogy a nőkkel kapcsolatos kérdéseket előtérbe állítsuk. Ne felejtsük el, tehát megemlíteni ezt a fejezetet. Ami a módosítókat illeti, mivel ezért vagyunk itt, kedves kollégáktól kaptam módosítókat, köszönöm szépen, a legtöbbjük jó, tudom támogatni őket. Egyes módosítók vannak, amelyekben tény, a tények hibásan szerepelnek, itt meg fogom keresni az illetőket statisztika ügyében, esetleg túl régi a statisztika, amelyre hivatkoznak a 2012-es helyzetből kell kiinduljunk. Azért ment a delegáció Törökországba, hogy naprakész információt szerezünk. Három kompromisszumos módosító van. Megkapták ezt a dossziékban, a frakciók között megegyezés van ezzel kapcsolatban. Más frakciók is megkerestek, további betoldások javaslatával, pláne oktatás, mert ö, sokan szóltak az oktatásról is. Ö, ezt is bele lehet építeni, hogy jobb legyen még a kompromisszum. A gyermekgondozás, ö, az anyassági szabadság és az öngyilkosság, ezek a kérdések, amelyekre még ö, ki fogunk térni. Meg fogom keresni önöket, a többi kompromisszumos kom- módosítóval kapcsolatban. Nos, ennyit szerettem mondani. Az elnökasszonyhoz fordulva mondom azt, hogy ma délután találkozom a Szociális Ügyek Minisztériumának képviselőivel, hogy újabbat tudjak meg, erről is információt fogod adni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Meissner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt köszönöm Boszkurt asszonynak a jelentést, amely valóban nagyon jó. És még egy dolgot szeretnék megköszönni, amikor az árnyék előadók találkoztak, én is jelen lehettem, pedig miután sok munka volt az irodámban, elmulasztottam a határidőt, és nem nyújtottam be módosítókat a határidőig, de nagyon érdekel engem ez a téma, ez a jelentés. Köszönöm, hogy én is részt vettem a megbeszéléseken. Ez a három kompromisszumos módosító indítvány, amelyekről hallottunk, ezeket határozottan támogatni tudom. Jó lenne, hogy ha még több kompromisszumot lehetne összedolgozni a sok benyújtott módosítóból, az előadó jelezte is, hogy ez így lesz, ez majd a szavazáskor nagyon megkönnyíti az életünket. El kell, hogy mondjam, hogy a módosító indítványokban nagyon sok olyan pont van, ahol még konszenzust sikerül elérni, még több ilyen lehetőség van, mint ahány kompromisszum eddig megszületett. Általánosságban ahhoz, amit Boszkót asszonytól hallottunk, azt mondanám, hogy nagyon jogalkotásban is már sok területen előrehaladás történt a nők helyzetével kapcsolatban. A legnagyobb probléma a végrehajtás egyébként más országokban is. Vannak még jelentős, súlyos problémák, erről tudunk, a családon belüli erő erőszak, azután az úgynevezett becsületgyilkosságok. Ezeket újra és újra fel kell vetnünk, figyelmeztetnünk kell, de ugyanakkor látnunk kell, hogy azért eh, nagyon sok minden történt, már javulás történt. Örömmel várom a következő megbeszélésünket, és biztos vagyok abban, hogy eh, nagy többséggel tudjuk majd elolvasni ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm, amit elmondott. Köszönöm azt is, hogy elég rövid volt a hozzászólása, és ugyanezt kérem Papadopoló képviselőtől is, mert elég nagy a lemaradásunk. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nincs görög, nem tudok beszélni az anyanyelvemen, vagy nincs fordítás ezen az ülésen, hát akkor angolul leszek kénytelen beszélni. Azt hittem, bocsánat, hogy van az én anyanyelvem is fordítás. Nagyon alaposan átolvastam a jelentést. Múlt héten én is járattam Törökországban, a közös parlamenti delegációnak én is tagja voltam, ezt a delegációt ugye az EU küldte Törökországba. Igen, valóban vannak pozitív változások a nők helyzetében, Törökországban, de azért még nagyon sok mindennek meg kell változnia ugyanis nagy az analfabetizmus a nők körében, különösen azok, akik vidéken élnek, sok nő nem tud írni, olvasni. És a nők elleni erőszak is még sajnos nagyon elterjedt. Nagyon sok nő dolgozik a szürke gazdaságban, és nincsenek igazából pontos információk, számok az ő munkájukról. Növelni kell a nők részvételét a politikai életben is, ugyanis a politikában résztvevő nők aránya csökkent jelentős mértékben. Törökországnak eh, tehát eh, tovább kell fejlődnie, meg kell szüntetnie minden diszkriminációt, nők ellen irányuló diszkriminációt, és fel kell lépni az analfabetizmus ellen. Arra kell bátorítani minél több nőt, eh, hogy vegyenek részt a középfokú és a felsőfokú oktatásban is. Hiszen igen, különböző lehetőségek vannak, hogy hogyan lehet a nőknek nagyobb teret adni az oktatásban való részvételre. Boszkürt asszony és mások támogatják azt, hogy nyissanak meg fejezeteket a tárgyalásokon. Nos, ez nem a pozitív agendához tartozó kérdés, hanem ez egy politikai döntés, és hogyha valaki nyomon követi az EU és Törökország közötti csatlakozási tárgyalások alakulását, Nos, 27 tagállam konszenzusára van szükség, mind a 27 EU tagállamnak kell egyetértésre jutnie ezzel kapcsolatban a fejezetek megnyitásával kapcsolatban is, tehát ennek nincs köze a pozitív agendához. A pozitív agenda nem eh, tárgyalásokhoz tartozó ügy. Törökországnak meg kell felelnie különböző kritériumoknak, politikai kritériumoknak is, és eh, ha csak nem, és nem lehet megnyitni fejezetet, amíg ezeket a kritériumokat Törökország nem teljesíti. Alá kell eh, írni a, a tankarai jegyzőkönyvet, ezt aláírta, de nem hajtja végre. E, tehát nem szakbizottságokban döntünk e, ezekről a kérdésekről, ezek politikai döntések. Olyan nőként, aki nagyon aktív vagyok nőügyekben, igen, határozottan támogatom hogy folytassunk párbeszédet törökországi civil szervezetekkel. Ugyanis sok honlapot bezárnak, és az emberek nem tudják elmondani, kifejezésítetni a véleményüket. Zajlanak reformok, de ezek a reformok nagyon időigényesek. Most pedig eh, elsősorban a szemléletváltozásra lenne szükség. A jelentésben erre kellene tenni a hangsúlyt, hogyan lehetne a hatalmon lévők mentalitását megváltoztatni, hogyan lehetne erősíteni a párbeszédet a nem kormány szervezetekkel, a civilekkel, és hogyan lehet több jogot adni a nőknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni, hiszen kevés az időnk az EPP árnyék előadójaként. Mindenek előtt szeretném megköszönni Boszkurt asszonynak, hogy ilyen nyitottan állt hozzá az együttműködésünkhez a jelentés kapcsán. Eszmét cseréltünk a módosítókkal kapcsolatban is, és kollégáim is nyújtottak be módosító indítványokat, és ezeket meg tudtuk beszélni. Boszkut asszony már elmondta, hogy néhány módosító indítvány tárgya, statisztikai információ, nem tükrözik ezek a valós helyzetet, elavultak a rendelkezésre álló statisztikai adatok. Jó lenne, hogyha ezzel a kérdéssel kapcsolatban sikerülne kompromisszumos módosítót kidolgoznunk, hiszen nagyon fontos lenne, hogy releváns, aktuális statisztikai adatok legyenek. Valóban még több kompromisszumos módosítót kell kidolgoznunk, ezt is javasoltuk mi is, és szerintünk lesz lehetőség arra, hogy az EPP majd az összes kompromisszumos indítványt támogassa, és ez a jelentés is remélhetőleg hozzájár majd ahhoz, hogy javulni fog a nők helyzete Törökországban. Elnök asszony, Zöver asszony, önt is kérem arra, hogy rövid legyen. Köszönöm szépen, valóban nagyon rövid leszek, ígérhetem. Üdvözlöm a kompromisszumos javaslatokat, különösen a kurd nők jogaira vonatkozó indítványokat. Úgy tűnik számomra, hogy kétszeresen is hátrányos megkülönböztetést éri a nőket. Egyrészt női mi voltuk miatt, másrészt pedig, hogy egy kisebbségi csoport, népcsoporthoz tartoznak Törökországban. Bauer asszony. Köszönöm szépen megígértem Eminének, hogy megemlítek néhány szóbeli módosítót, amiket támogatni fogok, és kérem erre a kollégákat is. Ezek a szóbeli módosítók majd az új fejleményeket fogják tükrözni. Például múlt héten elfogadt a kötelező, az, hogy kötelező 12 hetes iskola látogatásra vonatkozó szabályt, ez még nem kerülhetett be a korábban elkészült jelentésbe. Tehát csak jelezni szeretném, hogy ezért szó, szükség lesz szóbeli módosítókra. Köszönöm szépen. Krisza Klász. Köszönöm, elnök asszony sok az optimista megnyilvánulás itt ma, valóban örülünk ennek a jelentésnek, és hogy fejlődnek a dolgok, de azt még soha nem tapasztaltam, hogy ugye mi itt nőgye bizottságként a pozitívumokkal foglalkoztunk, csak mi mindig megpróbáltuk a bajokra is rámutatni, és hogyha a törökországi nők helyzetéről beszélünk, akkor hát kritikus kérdéseket kell feltennünk, és bizony a, rá kell tapintanunk a legfájóbb pontokra ami a módosító indítványokat illeti. Eh, azt hiszem, hogy persze lehet, meg lehet nevezni a pozitív fejleményeket, de azt is le kell szögezni, hogy még nagyon sok területen kell változtatni, eh, és ezért arra kérném az előadót, hogy a benyújtott módosító indítványokat, amelyek ezekre a negatívumokra utalnak, szintén vegye fel a végleges jelentésbe. Hiszen nem lehet, hogy csak dicsérünk, elismerő szavakat mondunk, mert kritikus szavakra is szükség van. Elnök, köszönöm. A bizottság képviseletében Matrej asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Semmit nem tudok tulajdonképpen kiegészítésképpen hozzátenni a vitához. Boszkurt asszony a múlt heti látogatása után teljesen aktuális beszámolót tartott, amit én nem is tudom, tudok semmivel kiegészíteni. Várjuk a további eszmecseréket. Janek Kodákis képviselő. Én is megpróbálok nagyon gyors lenni. Nagyon jó ez a jelentés, a fontos dolgokról beszél, a nők elleni erőszak, a kurnők ügye, ez az Egyesült Királyságban is fontos kérdés. De tudom azt is, hogy hát vannak korlátai ennek a jelentésnek, hiszen Törökország még nem tagja az Európai Uniónak. Ezért támogatom az előadónak azt a javaslatát, hogy a 19-es cikk 19-es fejezetről beszéljünk, hiszen ez valóban egy kicsit aktuálisabbá tenné ezt a jelentést, egy kicsit felturbozná, és ezért fontos, hogy ez bekerüljön. Köszönöm szépen. És most az utolsó, Boszkurt asszony lezáratja a vitát. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a kollégáknak az elmondott észrevételeket, nagyon hasznosak voltak eh, számomra. Igen, minden bizonyal vissza fogunk térni a többi kompromisszumos módosító kérdésére. Nagyon sok eh, minden, sok javaslat bekerülhet majd a kompromisszumos eh, módosítókba, erre tehát vissza fogunk térni. Annak is örülök, hogy elmondhatom, nagyon jó az, hogy az isztambuli, hogy is hívják, az isztambuli egyezmény az Európa Tanács 2011. novemberében ugye ezt elfogadta, és Törökország is aláírta ezt az egyezményt, ők elleni erőszak a tárgya ennek, ennek alapján most tovább léphetünk az erőszak elleni küzdelemben. Antigana is említette az Európa Tanácsot, erről sem szabad megfeledkeznünk. Én a bevezetőben talán nem mondtam, de ez az isztambuli egyezmény nagyon fontos. Abban is egyetértek Antigónéval, hogy a pozitív agendával összefüggésben nem elég, hogyha a szükséges változtatásokat szeretnénk kikényszeríteni. Itt egyetértek Klász képviselővel valóban, legyünk kritikusak, szükség van reformokra, különösen az erőszak kapcsán e, ennek, erre nagyon nagy szükség van. Törökország is többet kell, hogy tegyen. Nagyon kritikus kérdéseket tettünk fel az igazságügyi minisztériumban, az erőszak kérdéskörében és hogyha ez az emelő hatás kerül szóba a leverage, nos 2004 óta az EU követeli a reformokat az erőszak elleni fellépés kapcsán, az alapjogok védelme kapcsán. Egyeztetünk, beszélünk a nőkkel, igaz, nőkkel kapcsolatban igazságügyi reformra is szükség van, és ezért fontos, hogy a 23. fejezetet is megnyissák, mert ettől várható ez az emelő hatás. Persze ismerjük a politikai helyzetet, hogyha, hogyha valaki el akarja blokkolni a fejleményeket, tehát akkor ezt a végén tegye, ne a folyamat elején, mert hogyha a folyamat elején blokkolnak, akkor nem, fognak, nem fognak változni a dolgok a valóságban. Tehát lehet, hogy hangoztatjuk, hogy mit kell változtatni, de ha leblokkoljuk a feleményeket, akkor az azt jelenti, hogy igazából nem fontosak ezek a számunkra. Itt rá kell világítani, rá kell mutatni egészen konkrétan, hogy melyik pontokban akarunk változtatást, ha igazából akarjuk az előrelépést. Az utolsó megjegyzésem Balraszonyhoz szól. Nagyon örülök, hogy majd az EPP-vel együtt lesznek szóbeli módosító indítványok az oktatással kapcsolatban. Az oktatás szerintünk is nagyon fontos. Üljünk majd le együtt, fogalmazzunk meg szóbeli módosítókat is. Köszönöm szépen! néhány praktikus információ. A szakbizottságban március 27-én lesz a szavazás, és májusi plenárisra kerül majd ez a jelentés. Most jön a 13. napi rendi pont. vélemény tárgya, házassági jogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok, és Janakudakis asszony az előadó. Thank you, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel egyre nagyobb a mobilitás az Európai Unió tagállamai között, egy természetes növekmény az is, hogy határon átnyúló házasságkötések vannak, és különböző vagyonjogi, tulajdonjogi viszonyok jönnek létre. Ha megnézzük a számadatokat és a vállásokat a határon átnyúló házasságokban, ez kb. 13%-ot tesz ki, tehát igazi problémát jelent ez a nők számára. Mielőtt részletekbe mennék, szeretném elmondani, hogy a jelentés, hogy akárminek is nevezzük, nagyon nehéz volt, mert nagyon korlátozott volt a mozgásterületünk. területünk én nagyon sok útmutatást kaptam kolléganőnktől. Nagyon sok területet kellett volna megvizsgálni, amelyek tulajdonképpen nem kapcsolódnak a nőkhöz vagy férfiakhoz. Tehát szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentőknek és legalábbis azoknak, akikkel volt alkalmam találkozni. A legnagyobb kihívás ennek a véleménynek az, hogy két ö, forgatókönyvet kell kezelni. Az egyik, amikor elhalálozik a feleség, a másik pedig a ö, vállás esete. Ez ö, két ö, külön eset. Ebben a ö, jelentésben egy az öröklési kérdések. Tehát a házastársnak a halálázása tulajdonképpen nem befolyásolja ezt a véleményt. Én mindkét esetet azért próbáltam megnézni abból a szempontból, hogy a házas felekből a gyengébbek a védelme hogyan valósul meg. Általában ez a feleség. És itt jogi helyzetre vonatkozó véleményről van szó és a törvény szemében a férfi és a nő egyenlő, tehát itt nehéz lenne azt mondani, hogy a nőket nagyobb védelembe kell részesíteni, de mégiscsak vannak problémák, amik a nőket sújtják. Fontos, hogy a nők tudatában legyenek és ismerjék a jogi következményeit annak, hogy milyen vagyonjogi ban kötik meg a házasságot illetve hogy azzal is tisztában legyenek, hogy mikor lehetnek a nehézségek. Nagyon egyértelmű az is, hogy milyen egyéb problémákat vethet ez fel, például a harmadik személyeknek, például a gyerekek számára, ezt sem szabad elfeledni. A bizottságnak a, az anyag tervezete az kizárólag a vagyon tulajdonjoggal kap, kapcsolatos, míg a az együttélési eseteket nem taglalja a jogoknak és az egyenlő jogoknak valamennyi tagállam állampolgárára kell, hogy vonatkozzon, független attól, hogy melyik országba tartozik, és természetesen az egyes tagállamok nemzeti jogának figyelembevételével. Egyelőre ez még egy, csak egy nagyon vázlatos anyag, mert tulajdonképpen csak a gerincét válaszoltuk fel, és próbáltunk arra koncentrálni, ami technikailag a mi hatáskörünkbe tartozik. És várok reagálásokat, amiket majd, és magam is fogok előterjeszteni módosító indítványt. Köszönöm szépen, és Lulinka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Engem ö, érdekelt, én szerettem volna árnyék jelentéstevő lenni ennek a véleménynek, ami egy ö, tanácsi ö, rendelet tervezett arra, hogy milyen jog alkalmazandó, hogyan ö, hajtandók vissza, ö, végre házassági jogban a ö, különböző bírósági ítéletek, amikor én magam képviselő lettem még 1965-ben, akkor az első dolgom volt, hogy egy eskütétel után azonnal egy javaslatot tettem abban, hogy a házas társak jogai kötelezettségei, és aztán 1970-ben volt egy új házassági törvényünk, azt megelőzően gyakorlatilag a napoleoni kódexet alkalmazták, ami azt mondta, hogy a férfinek kötelessége védeni a feleséget, a nőnek pedig kötelessége engedelmeskednie a férnek. Tehát ezt kellett megreformálni, de ez az is kellett, hogy egy nő legyen a parlamentben. 1965-ben egyedül voltam nő a luxemburgi parlamentben ezért foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, és mert aztán európai képviselő lettem, 65-ben feltettem kérdéseket is annak idején a bizottság elnökének, aki annak idején Hallstein úr volt, és felvetettem neki, hogy talán nem kellene egy harmonizációt végrehajtani a, a családjog területén. És Hallstein úr erre azt válaszolta, hogy nagyon egyértelműen természetesen, hogy erre nincsen semmiféle illetékesünk, hatáskörünk, nem vagyunk kompetensek. Most van kompetenciánk, de azt kell látnunk, hogy ez a probléma rendkívül komplex. Nyilvánvalóan a jogi bizottság az, amely ezzel a nagy komplexitással foglalkozni fog majd, tekintettel arra, hogy az a javaslat, amely előttünk áll, az csak arra törekszik, hogy egy világos jogi keretet fogalmazzon meg az Európai Unióra vonatkozóan, annak eldöntésére, hogy melyik az illetékes bíróság. Minden olyan országból származom, ahol nagyon sok a ö, vegyes házasság, különböző állampolgárok közötti házasság, E most van akkor körülbelül a negyede a házastársaknak, akik válni kíván, vagy amikor valamelyik házastárs meghal, akkor évekbe telik, amíg megtalálják azt, hogy melyik az a bíróság, amelyik az ügyükkel egyáltalán foglalkozhat. Tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés a bizottság részéről, mindenképpen nagyon hasznos, és különösen azért hasznos, mert szükségünk van egy eszközre, ami a házassági vagyonjogi kérdéseket rendezi, többek közt, hogy milyen jogalkalmazandó, melyik bíróság az illetékes, és hogyan hajthatóak végre a bírósági ítéletek. A szerződés 80-as cikk értelmében ezzel foglalkozni kell. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a véleménytervezet nem harmonizálja a tagállamok házassági vagyonjogi rendszereit, és az az, adós, az adó kérdéseket sem e, egységesíti, harmonizálja. Tehát nagyon rendkívül komplex ez az egész kérdéskör. Nem irigylem a jogi bizottság jelentés készítőjét, akinek ezzel kell foglalkoznia. Mindenképpen el kell gondolkodni, az emberek nagyon sokszor nem megfelelően tájékozottak, és természetesen foglalkoznunk kell mindenek előtt a nők helyzetével e kérdéskörben, de nem mondhatjuk azt, hogy a férfiak sokkal jobban lennének tájékozódva. Például az én hazámban a házassági rendszereket, vagyonjogi rendszerrel. Van egy rendszer, amelyik a vagyon, a korlátozott vagyonközösség, ami azt mondja, hogy ha nincsen házassági szerződés, akkor a vagyonközösség a, kerül alkalmazásra, de lehet választani a külön vagyonnal történő házasodást, és lehet egy másik vagyonjogi szerződést, ami a teljes vagyonközösséget jelenti. A teljes vagyon, egyetemleges vagyonközösség azt mondja ki, hogyha valamelyik házastár elhalálozik, a másik mindent örököl, és azzal szabadon rendelkezik. Vannak, akik nagyon örülnek ennek, a feleséget ez védi, általában a férjek szoktak sokkal korábban elhalálozni, vagy hát legalábbis korábban, a legtöbb esetben ez így van. Ugyanakkor ez az egyetemleges rendszer, ami azt jelenti, hogy a, a házastárs, tehát a túlélő házastárs az örököse mindennek, és ezzel rendelkezhet is, vannak, akik eznek nem nagyon örülnek, mert hogyha ez, még ha vannak gyerekek, a gyerekek semmit nem örökölnek. Ez a házastárs mindennel rendelkezhet. Ez természetesen nagyon jó a feleség számára, és azon feleségek számára, akik idősebbek és sosem dolgoztak, illetve sosem volt fizetett munkájuk, de mindezt tudni kell ahhoz, hogy eldönthessük, hogy mi is a teendő. Nyilván tudják, hogy van egy hágai egyezmény arra vonatkozóan, hogy a házassági szerződésekre milyen jog vonatkozik. Ha jól vagyok tájékozódva, akkor az Európai Bizottság elsősorban ebből az egyezményből merített, ami sajnos azonban csak három tagállam által került ratifikálására. Luxemburg, Franciaország és Hollandia ratifikálta. A hágai ö, egyezmény ö, rendezi azt is, hogy melyik az illetékes bíróság mindig az első ö, lakhely szerinti vagy az a bíróság, ahol több mint tíz évig lakott valaki. Mert ha valaki több mint tíz évig lakik egy országban, akkor azt már, mint stabil bevándorlót kell tekinteni ezen egyezmény értelmében. Van egy német-francia szerződés is ugyanakkor, egy megállapodás, amelyik szabályozza a, az egyetemlegességét illetve ami meghatározza, hogy melyik az illetékes bíróság a vagyon, vagyonokra vonatkozóan. Tehát szerintem mindezekről beszélni kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy a mi szakbizottságunk hogyan tud hozzájárulni egy jobb megoldás kialakításához, ezen problémák tekintetében. Vannak olyan házastársak is, amelyek házassági szerződésben rögzítik azt, hogy adott esetben mely bíróság lenne illetékes a vállás vagy elhalálozás esetén, és ebben az esetben pedig a közös lakhely a, a joga alkalmazandó, ahol a házas pár a ö, fő lakhelyével, illetve ö, életvitelszerűen élt. Azért mondtam el mindezt, mert egy kicsit ismerni kell a, azt, hogy mi van a különböző tagállamokban. Ez fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen javaslatokat kell tennünk a Nőjogi Bizottság értelmében annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a problémát. Nekem az a véleményem, hogy a jövőben, és ezt talán azért ki is lehet mondani egy preambulumban, hogy a jövőre vonatkozóan, miután egyre több a vegyes házasság, tehát különböző ö, állampolgárságú házastársak házasodnak, a házasságkor el kellene ezt dönteniük. Én tudom, hogy a házasság idején mindenki a hetedik mennyországban érzi magát, és másra tart fontosnak, mint ezeket a problémákat, de miután a dolgok úgy állnak, ahogy állnak, és figyelembe véve a vállások számát, kedvezőbb lenne, hogyha ezt minden, mindenki rögzítené a házasságkötés időpontjában. Elolvastam a munkadokumentumot, amelyet a jelentéstevője Alexandra Tyne készített a jogi bizottságból, és eh, az alkalmazási területről beszél, hogy amelyet pontosan meg kell határozni. Itt ki szeretné zárni az alkalmazási területről a német jogban ö, szereplő két ö, házastársaknak a ö, nyugdíjára vonatkozó rendelkezéseket a bonyolultsága miatt. Én azt hiszem, hogy ő itt arra gondol, amit mi az úgynevezett splittingnek, tehát a ö, nyugdíj megosztást értünk a vállás esetén. Én az, ez Németországban van, én azért küzdöm, hogy ez bekerüljön a ö, luxemburgi jogszabályokba, 78 óta küzdök ezért, és meg kell mondanom, hogy a 90-es évek elején kezdeményeztem itt a parlamentben is, és készítettünk egy ö, saját indítványú ö, jelentést arra, hogy vállás esetén a nyugdíjjogok hogyan ö, oszthatóak meg Esetleg meg kéne nézni, hogy annak idején mit mondott a parlament erről a kérdésről, mert ez nagyon fontos. Tudom, hogy itt nem fogjuk megreformálni a vállási törvényt, de hogyha ezt az egyik tagállamban van egy ilyen lehetőség, és mit mond a német jog? A német jog azt mondja, hogy vállás esetén a nyugdíj jogosultságot is osztják a házastársak. Ez a legtöbb esetben a nőt hozza kedvezményezett helyzetbe, mert hogyha feladta a szakmai tevékenységét részben vagy egészében, és már nem rendelkezik biztosítással, akkor ez rendkívül fontos a nő számára. Tehát szerintem ezt is mindenképpen meg kellene fontolni és itt én abba is hagyom, mert már türelmetlenkedik az elnök asszony, amit természetesen megértek részéről, hogy velem szemben türelmetlen, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hogy milyen problémák kapcsolódnak ehhez a javaslathoz, ami nagyon is, hogy is fogalmazzam, amit nagyon nehéz kezelni, különösen akkor, amikor a következmények felméréséről is szó van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az a problémánk, hogy nagyon kevés időnk van, ezért nagyon rövid hozzászólásokat kérek csak. Parte do grupo Nos, árnyék én szeretnék köszönetet mondani a Kudakis asszonynak, az előadónak a kiváló munkáért. A vélemény valóban kapcsolódik a gender kérdéséhez a nők kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Ez kiderül a jelentés tevő szövegéből is. Ez aktuális téma. És a törvény előtt egyenlőség ellenére is a nők húzzák a rövidebbet a vagyonjogi kérdésekben, a jellegzetesen női munkák végzése miatt, amely a nőket a munkaerőpiacról távol tartja. Meg kell tehát védenünk a nőket, meg kell adni megfelelő jogi támogatást kell adni a kiszolgáltatott házastársatabb házastársnak, ami általában a nő. Ugyanaz illeti meg őt, mint az összes állampolgárt, attól függetlenül, hogy milyen jellegű a pár. Azzal fejezném be, hogy egy kérdést teszek fel a bizottságnak. Szeretném tudni, hogy ö, a ö, tartás ö, díj, ö, feleségtartás, illetve gyerektartás díj ebbe a körbe belekerül-e? Köszönöm -e. A bizottság képviselője kap szót. Köszönöm. Ö, Elnök asszony, köszönöm szépen a Nők és Egyenségi Bizottságnak, különösen Jelenkodis asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek a kérdésre való foglalkozást. Ami a kérdést illeti, a tartásdíj kötelezettség ki van zárva explicite ebből a szabályozásból, mivel ez a tart hatás díj jogszabálynak a hatás körébe ö, tartozik. A Brüsszel 2A is ö, foglalkozik ezzel ö, amely a gyermek elhelyezésről és a gyermekek után járó tartásdíjról ö, intézkedik. Köszönöm szépen. Ilyen Kuda Szisz asszony kíván-e nagyon röviden válaszolni? Tényleg csak két szó erejéig. Szeretném Astridot megnyugtatni, hogy a mm, nyolcas módosítóban szerepül a, szerepel a nyugdíj. A leg, nehezebb részek talán ez bizonyul majd. megváltoznak a dolgok a házasság során, más hozzáállás alakul ki, más lesz az emberek helyzete. Az ingyenes jogi tanácsadás kérdése érdekes gondolat, fogok majd vele foglalkozni, ne felejtjük el, hogy itt a tagállamokról van szó. Bármi is alakul ki, remélem elég érdekes lesz ahhoz, hogy minden tagállam csatlakozik, nem csak az én államom. Amikor az ember ö, házasságot köt, akkor nem annak alapján választja ki a társát, hogy az illetőnek a tagállam aláírta-e az illető dokumentumot. Köszönöm szépen! Most, ami a határidőket illeti a módosítók bemutatásának határidei március 1 szakbizottságban március 27-én szavazunk, most pedig a következő pontra térünk át. Lüling asszony, a március 1 elsője az túl gyors, az péntek. Nem lehet ezt kiterjeszteni mert ezek nagyon bonyolult problémák, és hát nem olyan sürgős. Rendben, akkor március 5 ig mm, meghosszabbítva a beadási határidő. És a 14-es pontra térünk át, A kizsákmányolt háztartási munkavállalók Európában óperek esete. Hellestenum asszony és Hanne Marlen Dahl asszony fognak eh, ezt erről beszélni Dániából. not working? Köszönöm uh, szépen a lehetőséget, hogy ma eljöhettem, és uh, bemutathatjuk uh, tanulmányokat. Reméljük, hogy a PowerPoint meg fog jelenni mögöttem egy perc múlva. A címe a az előadásomnak kizsákmányok háztartási munkavállalók Európában. Fiatal nőkről van szó, akik óper státuszban vannak. Azért, hogy megértsük, ez mit jelent, és mit jelent a kizsákmányolás akkor a migrációval is foglalkozni kell, valamint a nemzetközi jogszabályokkal. Milyen országokról van szó, szóval hát ezt lehetne látni a szlájdon, csak most nem látni. Dánia, Németország, Írország, Lengyelország és Spanyolország a Fülöp-szigetek, mint származási ország, ópereket küld Európába, ezért szintén foglalkozunk a Fülöp-szigetekkel. Valami történik a szlájdokkal. Az Európai Egyezmény 1900 69-ből származik, és ezt aláírták, tehát 69-ben, és 5 ratifikáció volt 71 óta. Akkor az egyezmény alapja az volt, hogy egyre többet utaztak, és az óper fogalom megváltozott. a, az Európa Tanács 69-es egyezménye nem foglalkozik a migrációval, csak két ország, Dánia és Spanyolország ratifikálta, és Luxemburg visszavonta a ratifikációját 2002-ben. 1989-ben javasolták az aláírást, és megállapították, hogy az oper ez egy külön kategóriát jelent, ezért megfelelő külön szabályozások szükségesek, de nem sok ország ratifikálta a konvenciót. Az EU-nak nincs egy külön szabályozás az óper migrációval kapcsolatban az operek bevonása a háztartási munkavállalók körébe vitát váltott ki. Az oper téma nem szerepel az író egyezmény végső szövegében, amelyet 2011. júniusában fogadtak el, és amely a háztartási munkavállalóval foglalkozik. Külön figyelmet érdemel a Fülöp-szigetek az oper migrációval kapcsolatban. 98-ban egy jogszabály jelent meg, amely megtiltotta a Fülöp-szigetei nőknek az oper célú migrációt azért, hogy a kizsákmányolástól megvédje őket. Az EU tagországok különbözőképpen válaszoltak erre egyesek elutasították azok a Fülöp-szigeteket, mint a Svédország, más országok azonban, Svájc, Norvégia, Dánia bilaterális megállapodásokat kötött a Fülöp-szigetekkel. bejött az a gyakorlat, hogy a Fülöp-szigeteken baksist adjanak a repülőtéri ellenőrzést végzőknek. A Filip filipino óper migráció vegyes képet mutat. Egyes országok nem engedik be a filipinókat operként, más országok beengedik, és van olyan ország, ahol illegális migránsként megjelennek megoldás az egyes országok esetében, ahova legálisan mehetnek, a, az indulás előtti szeminárium tartása információt adnak általában a szakmáról, illetve a cél országról. akkor legalábbis információval rendelkező munkavállaló hagyja el a Fülöp-szigeteket. Esett tanulmányok vannak Dániában, Németországban, Svédországban, Hollandiában, Észak és Írországban. Különböző ö, eredmények adtak. Radikálisan más ö, a ö, helyzete az ópereknek ö, országonként. Néhány ö, példa a különbségekről néhány országban, Lengyelországban eléggé korlátozott az, máshol Dániában, Hollandiában, Németországban. Ez egy ö, ö, általános jelenség, és EU-n belüli migrációt is jelent. Írország és Spanyolország nem engedi meg a, az immigrációt az EU-n kívülről. Három ország, Németország, Hollandia és Dánia megengedi a Fülöp-szigeti kiek bevándorlását operként. Különböző szabályok vannak, csak néhány példát szeretnék mutatni. Az operek korábban Németországban 18-25-től Spanyolországban 17-30, valamivel 18-25, Dániában 17-29. Más a családokkal kapcsolatos jogszabály is, illetve hogy meddig maradhatnak, tartózkodhatnak az illető országban az operek 6 hónap tól 12 napig Németország, egy-két év Spanyolország, Hollandiában maximum 12 hónap, és Dániában 18 hónap maximum. Németországban 260 euró a minimum zseppénz, Hollandiában maximum 340, Dániában minimum 400 euró az EU tagországokból és a nem EU tagországból jövő öperek külön, helyzete alapvetően különböző. Írország, Spanyolország, Lengyelország nem engedi meg az EU-n kívüli operák bevándorlását. Az EU szabályok szerint azon EU állampolgárok, akiket operként alkalmaznak úgynevezett mobilis EU munkavállalók, de a nem EU tagországokból származó óperek helyzete továbbra is bizonytalan. A jogaik sok sokkal korlátozottabbak, mint az EU tagállamokból származó EU óperek. Van olyan EU tagország, ahol a tartózkodási engedély nem munkaidély, és meg van határozva, hogy mely otthonban a vendéglátó család otthonában tartózkodhatnak. A kizsákmányolás veszélye különösen nagy. Mm, hiszen az óper jobban ki van szolgáltatva annak a munkavállalónak, amely által adott szerződést a fogadó ország jogszabályai különösen szigorúan szabják meg. Az Oper migráció a Fülöp-szigetekről valójában a Fülöp-szigetek részéről tiltva van. A specifikus szabályozások az EU tagállamokban különböző, ahogy ez a jelentésből is kitűnik. Ami az EU háztartási munkavállalóinak számát illeti. Ahhoz képest az óperek száma viszonylag alacsony, de nagyon nehezen állapítható meg ez a szám, hiszen más a meghatározása a háztartási munkavállalóknak tagállamonként, illetve sok a bejelentetlen háztartási vállaló. Csökkent Németországban a hú, háztartási munkavállalók beáramlása mióta ö, nyelvi ö, kompetenciához ö, kötik, más országban pedig növekedett a ö, háztartási munkavállalók ö, migrációja. Különböző stratégiákat dolgoztak ki az operek védelmében, a tanulmányban. Van egy európai egyezmény, etikai kódex a közvetítők számára, illetve forró vonal létesítése az operek számára. Dániában NGO-k foglalkoznak az operek támogatásával Írországában is. Hollandiában az immigrációs hatóságok 2004-ben forróvonalat hoztak létre. Németországban ugyanezeket a forróvonalakat NGO-k tartják fenn. Spanyolországban, Írországban is létezik hasonló rendszer. Az ügynökségek egyes országokban jelen vannak. Vannak üzleti és nem üzleti célú ügynökségek. Vannak, ahol informális az ügynökségi tevékenység, Németországban 260 ilyen ügynökség van, és köztük vannak kisebb és nagyobb vállalatok is. Kezdeményezés történt a közvetítők szabályozására. Az internetről idéztem, szeretném megmutatni, hogy eh, hogyan lehet normalizálni, szabványosítani az operek eh, helyzetét, hogyan lehet eh, biztosítani jobb helyzetüket, mint háztartási munkavállalókét. Ez egy német vállalat, ahol babysittereket és másokat keresnek, és összehasonlítható a helyzetük az opereknek a többi háztartási munkavállalókéhoz. Listáztunk néhány ajánlást. Általános ajánlás az, hogy el kell választani a jelenlegi immigrációs programokat két programra ö, olyan tevékenység, ahol ö, a ö, díjazásról van szó, és a másik, ahol a munkakörülményekről. elkerülendő az illegális migráció. ajánljuk egy európai megfigyelő központ felállítását. Az előző ajánlás lényege pedig az óper rendszer és a háztartási munkavállalókra vonatkozó rendszer elválasztása volt. közös szabványokat és iránymutatásokat célszerű kidolgozni. Az oper fogalmát pontosítani kell, hogy ugyanazt értsük ezen Európa szerte. További ajánlás az EU-s oper fokozott védelme, információt nyújtani a megfelelő hatóságoknak, szervezeteknek, és a ö, regisztráció ajánlása is az opereknek. További ajánlás a nem EU-s óperek védelmének erősítése, hiszen ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Nekik tartózkodási engedélyre is szükségük van. Ezek az engedélyek általában nem munkavállalási engedélyek. Egyfajta szabványt kellene kidolgozni a tagállamokban az óper engedélyekre, amely pontosítja a tartózkodás időtartamát. Ez legyen munka ö, engedély, ö, hiszen ö, rendesheti munkát várnak el a munkavállalótól. Ö, javasoljuk ö, megfelelő ö, felügyelet ö, gyakorlását, munkafelügyelet ö, gyakorlását. Ez ö, is az operek helyzetét erősíteni legyen lehetősége a hatóságnak az ópert alkalmazó otthon meglátogatására. További ajánlásunk az NGO-k támogatása. A civil szervezetek ezirányú tevékenységének támogatása. Ez is segítene javítani a helyzetem. Of the report and, um... Nagyon Rövidre igyekeztem fogni a szavamat, szavaimat. Itt Dániából hoztam még magammal egy novemberi kiadványt 2011 novemberében, amelyben arról van szó, hogy hogyan lehet integrálni az opereket a munkaerőpiacba a szakbizottság tagjai meg fogják kapni ezt a kiadványt. Szerintem nagyon jó anyag, és ebből megtudják, hogy európai országban milyen is opernek lenni. Ezzel a nagyon rövid előadással végeztem is, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt az előadás. Most eh, már csak néhány perc áll rendelkezésünkre, kérdésekre. Először Zabroszka asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Szeretném mindenek előtt megköszönni a szakértőnek, hogy elkészítette ezt az anyagot erről a nagyon fontos kérdésről. Most már második ciklusban vagyok képviselő a parlamentben, de erről a témakörről itt a mi szakbizottságunkban még soha nem volt vita, beszélgetés, ezért is még egyszer köszönöm, hogy itt vannak. Engedjenek meg egy kérdést. Felsorolt, hogy bizonyos tagállamokban milyen szabályok vonatkoznak eh, az operekre, életkorral kapcsolatos és más eh, követelmények is életben vannak. A következő lenne a kérdésem ehhez kapcsolódóan. Az ön véleménye szerint eh, melyik területen tő, sértik meg leginkább ezeket a szabályokat? A díjazás, a fizetségtek tekintetében, vagy pedig inkább a munkaidő hossza az, ahol sérülnek a szabályok. Hiszen ez, ez a két terület, ahol talán a legkevésbé konkrétak a szabályok, de pont ez a két legfontosabb dolog, hogy mennyi ideig kell dolgozni, és azért mennyi fizetséget kap az oper. Köszönöm szépen. Akkor kérjük a választ. Köszönöm a kedves megjegyzéseit és a kérdéseket. Azt hiszem, nagyon fontos, nagyon lényeges kérdésre tapintott rá, de nehéz választ adni. Az életkorral kapcsolatos követelmény még az operség régi mm, struktúrájából adódott, hogy egy fiatal személyt akarunk megvédeni. A, az, hogy hány órát dolgozik az oper, illetve hogy kell-e valamilyen tanfolyamra járnia, ez már a háztartási alkalmazottak kapcsolatos szabályozás érinti inkább és nagyon nehéz ellenőrizni, hogy mi zajlik le, mi történik magánháztartásokban. Nem tudom, hogy rövid választ tudok-e adni erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy ha visszaélnek az operekkel, az áll rendszeresen vagy jellemzően a munkaidővel, illetve a fizetséggel függ össze. Tehát ez inkább az operskedés munkával kapcsolatos része. A másik rész a bevándorlással összefüggő szabályok rendszere. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, ezzel lezárhatjuk ezt a pontot. Köszönöm a szakértőinknek, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ismertette ezt a nagyon fontos és értékes tanulmányt. Nagyon hasznos áttekintés volt arról, hogy mi történik az EU-ban, és EU-n kívül is ezen a területen. Ez egy olyan kérdéskör, amit továbbra is, a jövőben is figyelemmel fogunk kísérni. Azt hiszem, hogy most berekezthetem az ülést, lezárhatom az ülést. Nagyon köszönöm azoknak, akik az utolsó percig hősiesen kitartottak, és az elnök asszony kedvesen a tolmácsok munkáját is megköszöni. Nagyon értékes, kellemes délután.